Ocupen sus asientos, señorías. Kérem foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim. Most egy bejelentést fogunk tenni. Azt szeretném kérni, hogy mindenki figyeljen oda. Mint ahogyan önök is tudják, a mai napon ünnepeljük a fegyverletétel napját, amely az első világháború végét jelentette. Éppen ezért, hogy emlékezzünk a fegyverletételre, tehát az első világháború végére, ezért most egy egyperces néma felállással fogunk adózni azon európai emberek millióinak emlékének, akik abban a háborúban vesztették életüket. Muchas gracias, señorías. El acta de la sesión de ayer ya está disponible. Si no... Kiosztottuk a tegnapi ülés napirendjét, illetve egy jegyzőkönyvét, úgyhogy ha nem lesznek megjegyzések, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni. Most pedig következik a szavazás. Máté asszony jelentése Európai Globalizációs